Kedves kollégák, megkezdhetjük a munkát. Megkérném, hogy mindenki foglaljon helyet. És most a 9-es napi rendi pont következik. A irányítási keretek felülvizsgálata, kihívások és értékelés az előadó Pervans Berez. A dokumentumot minden kolléga megkapta, tehát a jelentéstervezetet megkapták, elég átfogó dokumentumról van szó. Itt az idő tehát, hogy megvitassuk ezt a jelentéstervezetet, és minden késlegedés nélkül át is adom neked a szót, Pervans. Merci, uh, Köszönöm, eh, elnök úr. A jelentés tervezetet eh, úgy tűnik akkor most már mindenki kézbe vehette, ez az első eszmecsere, és annak fényében, amit korábban megbeszéltünk, én egy négy osztatú megközelítést javaslok. Az első az az, hogy figyelembe vesszük azt a helyzetet, ami megfigyelhető és kialakult az eurozónán belül, és ami most már 2010 óta játszódik a two-pack, a six-pack, különböző jogalkotási lépések, illetve az európai stabilitási mechanizmus megszületése, stb. Eközben azonban konfrontálódtunk a valóságban a, a, azzal, ami ténylegesen történik az eurozónában, egy nagyon aggasztó gazdasági helyzet alakult ki. Négy szempontból is aggasztó ez a helyzet, először is, és erre gyakran utalnak, a, a növekedés elégtelen volta, vagy annak teljes hiánya. A másik dolog az a deflációs veszély. Nagyon alacsony az infláció. Valójában az infláció nem éri el azt a szintet, amit célként az Európai Központi Bank megszabott, és amelynél az intervenciója már megjelenhet. És Eh, itt igazándiból felmerül az, hogy az értékteremtési gépezet beindításra kell, hogy kerüljön. Eh, a harmadik dolog az a eh, munkanélküliség, a negyedik pedig a tagállamok közti különbségek is ide tartoznak, és én még ehhez hozzáadnám azt, hogy az OECD és az eh, IMF is utaltak arra, hogy az egyenlőtlenség növekedett az unión belül, az egyes tagállamok között és a tagállamon belül is, ha összehasonlítjuk a helyzetet a válság előtti időkkel. Eh, már ott látszódott ez a folyamat, de aztán a válság ezen sokat rontott eh, Ebben a kontextusban történt az, hogy a tagállamok állam és kormányfői a mi e, sugallatunkra is e, elindították ezt a nagy beruházási tervet Juncker elnök e, e, vezetésével, és itt ugye két megközelítést kell alkalmazni. Az egyik az az, hogy maga a beruházási terv az nem egy véletlenszerűen felbukkanó egyedi döntés, ez egy olyan politikai-gazdasági döntés, amely az európai gazdaság irányítás hiányát hivatott fedezni, ami a válságtól függetlenül is egyébként a beruházási hiányhoz hozzájárult. Én magam nagyon meg vagyok győződve arról, hogy a jövő generációk, akik előtt majd magyarázkodnunk kell, azok komolyabb szenvedés elé néznek a beruházás hiány miatt, mint a az államadóság esetleges elszaladása miatt. Tehát, hogyha melyik a súlyosabb, akkor én azt mondom, hogy az előző, az előbbi. E, aztán ugye javítani lehet a terveken, e, és e, az első pont, ahogy mondtam, a tények megállapítása, ezt követően a rugalmassági nyilatkozattal, kommunikével kell foglalkoznunk. Ez a rugalmassági állásfoglalás, ez az állam és kormányfők kérésére történt, ugyanakkor megfelelt annak a kérésünknek is, hogy tényleg legyen sikeres ez a beruházási terv. Ez a rugalmassági nyilatkozat tartalmaz egy sor olyan megjegyzést, amely a stabilitási paktum preventív karjához tartozik, és látjuk, hogy a korrekciós szakasznál ott egy kicsit szigorúbb a hozzáállás, ezzel el is érkeztem a harmadik ponthoz. Ez egy olyan szöveg, amely konkrétan a beruházási terv eh, megvalósításával foglalkozik, de nem csak Udo Bulmannal, kollégámmal, amikor a parlament álláspontját kialakítjuk a Juncker tervről, akkor eh, gyakorlatilag eh, azért nekünk oda kell figyelnünk arra, hogy a hangszerel, össze legyünk hangszerelve. A jelentés gyakorlatilag arról szól, hogy eh, ugye mi elfogadtuk annak idején a, a hatos csomagot és a kettes csomagot, és akkor már jeleztük, hogy eh, eh, felülvizsgálatot, illetve át akarjuk gondolni az egészet. Gyakorlatilag ezt teljesítjük majd. Most a bizottság annak idején erre reagálva olyan érvet is használt, ami engem meglepett, mert a bizottság azt mondja, hogy kicsit korai még ezeket a mechanizmusokat értékelni. Holott valójában abban állapodtunk meg, hogy most kell értékelni, még annak idején abban állapodtunk meg. Tehát számomra ez, e, mint, mint megközelítés, nem e, fogadható el. A bizottság ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy nem akar élni a kezdeményezési jogköreinek teljességével, Nekünk pedig arra kell figyelni, hogy a társjogalkotóként, eh, amielőtt az egyes ablakokat megnyitsuk, ér, megnyitjuk, értékeljük a helyzetet vannak olyan dolgok, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. Eh, az egyik az eh, arról szól, hogy a tagállamok költségvetési helyzetét feltárjuk, illetve az agregált eh, európai eh, eh, állapotokat. Egy kicsit ez a ez kicsit olyan, mint a Fridláda keresése, de azt gondolom, hogy egy integrált rálátásunk kell, hogy legyen az unió agregált helyzetére, Itt egy másik menetrendet is lehetne alkalmazni. A, a kettős csomag is beszélt arról, hogy át akarja látni a tagállamok költségvetési helyzetét. Itt most egy gazdasági és politikai eszközről is van szó, ehhez is szükséges ez a rálátás. Amikor a tagállamok költségvetési vitákat kezdenek, akkor célokat fogalmaznak meg, beruházni akarnak, csökkenteni akarják a munkanélküliséget, a területi egyenlőtlenségeket, stb. stb. Az Egyesült Államokban a szövetségi költségvetés ugye olyan módon történik, ahogy történik, nálunk ilyen nincsen, nincsen ez a fajta eh, agregált megközelítése a, követ, a, a költségvetésnek. A második eh, dolog, ami szerintem fontos a hatos csomag és a kettes csomag hatásának javításához, az a makrogazdasági egyensúlytalanságokra való eh, valamilyen reagálás. Mi azt látjuk, hogy ezt nem nem szimmetrikus módon alkalmazzák az előírásokat, hanem elfogult módon. E, a bizottság egyes tagállamokkal e, bocsátkozik vitába arról, hogy milyen strukturális reformokra van szükség. Miközben a makrogazdasági egyenlőtlenség koncepciója ennél sokkal többről szól, nem csak a strukturális reformok hiányáról, tehát e, itt nem úgy alakulnak a dolgok, hogy egy plusz egy az kettő, hanem valójában e, ugye e, az egy plusz egy az lehet több is, meg kevesebb is, a multiplikátor hatásokat figyelembe véve. A harmadik dimenzió ebben a lehetséges feljavításban nyilván a szerződés függvényében is, az az, hogy amikor strukturális reformokról beszélünk, akkor eh, ugye elemezzük a görög eh, helyzetet, és eh, például levonunk következtetéseket akár a trojka létéből is, és így ebben a megvilágításban vizsgáljuk a, a kettes csomagot. És akkor a 6 plusz 2-es csomaggal kapcsolatban még egy dolgot említenék, ez az adósság kérdése. Nem tudom hányas bekezdésben a jelentésben azt hiszem, hogy az a legprovokatívebb jelent, be, bekezdése a jelentésemnek, de én ezt szándékosan csináltam azt gondolom, hogy az adósság kérdését értelmes módon kell felnyitnunk. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi formájában sem nem visszafizethető, sem nem fenntartható, ezt akár brutálisan ki is mondhatjuk, de legalább akkor világosan beszélünk. És aztán a harmadik oszlop, amiről ma már az Eurogroup elnökének is feltett kérdésemben is beszéltem, az a négy elnök feladatköre, vagy négy plusz egy elnök, megint csak nem akarok belebocsátkozni nagyon erősen a részletekbe, de én, és ezt meg is mondtam, azt szeretném, hogyha a négyes, négy elnöknek a jelentés az előző mandátum alatt jelent volna meg, e, mert e, az gyakorlatilag e, a, a, az előttünk álló feladatokat jobban kiadta volna. A, az analitikai feljegyzés, amit Juncker úr kiadott, erre kaptunk egy választ, de én azt gondolom, hogy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 és mivel elfogyott a hozzászólási időm, itt most én szívesen meghallgatom az árnyék előadókat. Köszönöm. Megköszönjük az előadónak, Toller úrnak megy a repülője, és arra kért bennünket, hogy hat kaphassa meg a szót először, úgyhogy parancsoljon. Yes. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégáim! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a kérésemet. Köszönöm Beres asszonynak a jelentést, amely nagyon fontos témát foglalkozik, és nagyon jó vita alapot fog adni. Természetesen a különböző politikai frakciók különbözőképpen értékelik a dolgokat, és a jelentéstevő asszonynak nyilván van egy sor pontja, amely liberális szempontból pozitív, szempontunkból meg nem illetve úgy ítéljük meg egyes pontjait, hogy azok rossz irányba viszik a jelentést. Szeretném először hangsúlyozni, amit az Európai Parlament az előző ciklusban elért, tehát a hatos csomag, a kettes csomag, sokan kételkedtek abban, hogy az Európai Parlament jogalkotóként képes ennyire fontos jogalkotási aktusokat elkészíteni, már pedig ez sikerült Ö, ö, ö, például a Gulár jelentésben az automatikus szankciókat kértük a megfelelő követelmények be nem tartásával kapcsolatban. Ez például nem jutott be a jogszabályba, nem került be, mert a tanács ezt megakadályozta. De minden esetre szeretnék utalni erre itt is. Az nagyon fontos, hogy hogy egy nagyon alapos elemzést kell készítenünk, és kérdés, hogy ez ennyire rövid idő alatt, amennyit a keretek biztosítanak nekünk, sikerülni fog-e. Minden esetre pozitívnak tartható Írország, Portugália és Spanyolország példája, ezek mind pozitívan, vagy legalábbis pozitívan fejlődtek, illetve nem negatív irányba fejlődtek, tehát a reformkészség valóban jobb növekedési eredményekhez vezetett. Gyorsabban alkalmaztak, hozzáigazították a versenyképességüket a követelményekhez, növekedés és munkahelyteremtés látható, és talán arra is vannak utaló jelek, hogy nem a reformokra való képtelenség volt Görögországban sem a problémák oka, hanem a végre nem hajtás. Én úgy gondolom, hogy ha a jövőben a trojka ebben a formában nem tud majd szerepet játszani, hanem ezt most ezentúl intézményeknek fogjuk nevezni, és ilyen módon fogunk a következő időszakban együttműködni, akkor is mindenképp biztosítani kell azt, hogy független legyen az értékelés, tehát minden ország teljesítményét függetlenül és átlátható módon értékeljük. Az minél több átláthatóság és minél nagyobb függetlenség a legfontosabb. A, és itt a főgazdasági elemző nagyon jól bevonható. Nem tudom, hogy a esetleg az amerikai kongresszussal fel lehetne venni a kapcsolatot, és tőlük segítséget kérni. Minden esetre az ország specifikus ajánlások elkészítése ennek nyomán szintén átlátható kellene, hogy legyen frakciónk egy sor módosító indítványt benyújtott. Az a célunk, hogy a rendszerpolitikai, a szabályzási politikai rendszert megerősítsük, hiszen így tud majd működőképes lenni a rendszer. Úgy gondoljuk, hogy a hiányos megvalósítás, illetve a nem eléggé konzekvens megvalósítás az, amire elsősorban figyelni kéne a bizottságot fel kell szólítanunk arra, hogy a tagállamokra hasson rá ennek a javítása érdekében. Aztán ugye a jó növekedés, hogy mitől van, a liberálisok szerint nagyon fontos, hogy a növekedés elinduljon, de kérdés az, hogy milyen, és, és szerintük az eszközökön múlik minden. Egyelőre a jelentés tervezetben a mi szempontjaink nincsenek eléggé hangsúlyosan szerepeltetve. Nagyon fontos, hogy a KKV-knak nagyobb szerepet adjunk, hogy a szabályozás miatti teher, bürokratikus teher könnyebb legyen, hiszen így a magánbefektetőknek, a KKV-knak is sokkal könnyebb és elfogadhatóbb helyzetet teremtünk, ösztönzőket teremtünk arra, hogy a magánvállalatok is tudjanak teljesíteni, és ezzel párhuzamosan munkahelyeket is tudjanak teremteni. Tudjuk ugye, hogy pontosan a, ebben a, ezen a területen a legrosszabb a foglalkoztatás aránya. És utolsó pont pedig a fiskális fegyelem, illetve az el, eladósodottság. A fiskális fegyelem, az adó, nem vezet növekedéshez, de az eladósodás megsegítése sem. Tehát az mindenképpen fontos, hogy az adóssággal kapcsolatos már meglevő stabilitás és növekedési paktumban belefoglalt törvényeket, jogszabályokat ezután is tartassuk be. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm néppárt árnyék jelentéstevője Eszter de Lange. Köszönöm szépen. Mi is szeretnénk Beresz kollégának megköszönni ezt a jelentést. Tudom, hogy nagyon sok munkát fektetett bele. Nagyon jó, széles alapot képez ez a vita számára. Nagyon fontos, hogy végre elkezdjük megvitatni ezeket a kérdéseket. Tudjuk, hogy mennyire nagy a nyomás rajtunk, tudjuk, hogy mennyire fontos ez, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon sokan ö, befelé tekintenek, már pedig nagyon fontos lenne kifelé tekinteni. nagyon kevés. Hát, tudjuk, hogy minden mérnökre, akit Európában képeznek, körülbelül 100 kínai mérnök jut, és ez évtizedekig hatással lesz majd a gazdaságainkra, és a gyerekeink, unokáink számára ez is fontosan befolyásolni, ez is befolyásolni fogja a helyzetet, úgyhogy fontos a nemzetközi kontextusban való megtekintés ennek a problémának, hogy minél szélesebb alapokra helyezzük a jelentést is. Vigyáznunk kell, hogy a befektetési lehetőségekről szóló jelentés témáit ebben ne vegyük bele, mert az egy külön jelentés, azokkal egy külön jelentés fog foglalkozni. Fontos, hogy a válság okaira koncentráljunk, az elmúlt évek tanulságait vonjunk le, és ezért ö, alakítottuk át kicsit a stabilitás és növekedési paktumat is, és ezért vezettük be, illetve ezért alkottuk meg a hatos és a kettes csomagot. Kicsit büszkék is lehetünk lehet, talán erre a kísérletre, amelyet ebben a formában beindítottunk. Ugye nagyon ilyen, teljesen ilyen légmentes térben, vagy a nyomás alatt lévő kamrában kellett, hogy dolgozzunk, mert annyira szorított minket az idő és a gazdasági helyzet, úgyhogy büszkék lehetünk arra az eredményre, amire jutottunk. A bizottság szövegében, amire most reagálnunk kell, van egy ilyen felülvizsgálati záradék, 2014 re vonatkozólag, illetve a hatos és a kettes csomagra vonatkozólag is vannak ebben kijelentések. Ezekkel kapcsolatban kicsit bírálóbb, kritikusabb hangot kellene megütnünk. Megvan az eredménye a hatos és a kettes csomagnak valóban erősebbé, stabilabbá tette a monetáris uniót? Az állami adósságokat fenntarthatóbbá tette az a két csomag? A makrogazdasági egyensúlyhiány, az eredménytáblák mind olyan témák, amiket közelről meg kell tekinteni. A rugalmassági közleményt is elkészítette ugye a bizottság. Én úgy gondolom, hogy szerencsés lenne, ha úgy nyilatkoznánk, hogy a stabilitás és növekedési paktumban már van egy bizonyos fokú rugalmasság, úgy tűnik, hogy <clears throat> mindenképpen a, hogy a folyófizetési mérlegnek mindenképpen 3%-os hiány alatt kell maradnia. Korábban is tudtuk ezt, és korábban is volt már egy sor ország, amely nem volt képes betartani. Ezzel kapcsolatban ahhoz képest, hogy most ugye ennek még alacsonyabb százalékszámokat kellene mutatni, ahhoz képest nem használtuk ki véleményem szerint eléggé a rugalmasság eszközét. Valahogy úgy tűnik, mintha ahogy a Bibliában olvashatjuk, szűk és bő esztendők váltakoznak egymással vagy ha vesszük az államadosságok fenntarthatóságát, itt is bejön a rugalmasság kérdése. Én értem, hogy ha valaki, hogyha az ember valóban végrehajtja a reformokat, és nem csak a spórolás kedvéért spórol, akkor viszont idő van szükségre, és szükség ahhoz, hogy az eredményeket mutasson. Tehát nem mindig arról van szó, hogy vagy reformokat hajtunk végre, vagy megszorítunk tudjuk, hogy időre van szükség, és az alatt a de hogyha az alatt ö, folyik kifelé a pénz a kasszából, akkor ugye ö, nem biztos, hogy ezt fogjuk választani. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy az egyes országok adósság szintje nagyon nagy aggodalmakat okoz számunkra. És akkor most jöjjön a leges legfontosabb. Én megértem, hogy a jelentéstevő asszony azt kívánja, hogy nézzük meg, hogy a gazdaságirányításnak mely elemei szerepeljenek a jelentésbe. Természetesen meg kell vitatnunk mindegyiket, de ezzel ne érjük el azt, vagy ne okozzuk azt, hogy akkor nemzeti szinten a, a nemzeti kormányok eleresztik a gyeplőt, és nem, nem vállalják semmiért a felelősséget. Európai szinten koordinálni kell, de mindenképpen meg kell tartani a nemzeti kormányok felelősségét is. Végül pedig szeretnék a, arra kitérni, hogy hogy tudjuk azt elérni, hogy ne csak ebben a parlamentben legyen itt erről vita, hanem hogy a nemzeti parlamentek is gondolják, gondolják ezt. Tehát mit is jelent a monetáris unió tagja lenni, hogy nem csak a pozitív oldalait kell tudni kihasználni, hanem a negatív, illetve a nehézségekkel is kell, hajlandónak kell lenni, foglalkozni. Ezek voltak a legfontosabb gondolataim. Köszönöm szépen. Mr. Bert Luke. Köszönöm, Bernd Luke következik az LCR e nevében. De a Köszönöm szépen, most németül fogok beszélni. Berez asszony és magam nevében is köszönöm szépen, én magam nevében is köszönöm szépen az ön munkáját. Sok gondolatot keltett bennem, és Tojrár úr is mondta már, hogy nyilván van egy sor olyan gondolat, amely nem felel meg a többi frakció véleményének, nem talál meg értésre vagy támogatásra. A, óvnék attól, hogy túlságosan felvizezze a jelentést, és túlságosan több, sok aspektust foglaljon bele. A jelentés témája a gazdaságirányítás, illetve a gazdaságirányítás keretei, és itt a perspektívák, illetve a kihívások kérdése a legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy nem tartozik ide az, hogy magunkat itt dicsérjük azért, hogy régebben milyen jó eredményeket produkáltunk, illetve az sem az sem helyes, hogyha a KKV-kkal kapcsolatos külön kvánságokat rjuk bele ebbe a jelentésbe. Ez egy általános gazdaságpolitikai nézetet kell, hogy képviseljen ez a jelentés. Gazdaságirányításról szól. Tehát ezeknek a témáknak itt nincs helye. Jó lenne, hogyha hogyha azt is kijelentenénk, hogy a, ezek a válságok, amelyeken keresztül mentünk, pontosan a gazdaságirányítás szabályainak félretevése miatt jelenhet meg. Aztán a jelentés egy oldalról eléggé kritikus hangot üt meg, másfelől viszont nem elemzi azt, hogy a hibákat mi okozhatta, nem mondja ki azt, hogy a gazdaság irányítás az eurózónában miért nem működött úgy, ahogy mi azt a jogalkotás során elképzeltük, és hogy miért váltak az egyszerű, eredetileg egyszerű szabályok átláthatatlanná és komplexé a jelentéstevő asszonynal egyetértek abban, hogy túlságosan bonyolultak a jelenlegi szabályok, és hogy ez nem a tagállamok hibája, és abban is egyetértek, hogy az Európai Bizottság a komplex szabályok miatt nem mindig tudja konkrét, korrektül megítélni, illetve elkészíteni az előrejelzéseket. Viszont azt is ki kell akkor derítenünk, hogy mit tehetünk ez ellen, illetve ennek javítására jelentéstevő asszony azt mondja, hogy a inkluzív gazdaságirányítás eszközével képesek lennénk javítani a gazdaságirányítón. Én úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet kell tennünk, nem értek egyet ezzel. Itt a, az ösztönzőkkel kell foglalkoznunk, hogy az ösztönzők hogy, mennyire kompatibilisak a célok megvalósítása érdekében, ez pedig szintén nem, jelent, nem jelenik meg a jelentésben a gazdaságirányítás szabályainakra való koncentrálás helye nagyon sok kat foglalkozik a jelentés azzal, hogy a válságkezelésnek milyen eszközei lehetnek itt az eurózónában és hogy az eurózóna eurózónán belül a stagnálást, illetve az inflációt meg kellene előznünk. Ez sem tartozik véleményem szerint itt ebben a jelentésben, mert a gazdaság irányításról kellene szólnunk, nem pedig konkrét gazdasági eszközökről, amelyek egy konkrét akut válság megoldására lennének alkalmazhatók. Aztán az államadosságok fenntartható zónában, illetve az államadosságok fejlődése, illetve a fenntarthatóságuknak a fejlődése. Ezzel kapcsolatban semmit nem látunk a jelentésben, már pedig ez fontos lenne, már csak azért is, mert a 125. cikkben van egy ilyen no bail out klauzula, ki kellene jelentenünk, hogy az e- európai gazdaságirányításnak ez kell, hogy az utolsó célja legyen. Aztán a szak, szakértők meghallgatásáról sincs semmi. Tudjuk, hogy Charles Viblos mennyire, vagy Clemens Fust mennyire kritikusan nyilatkozik például arról, hogy a teljesítmény mérleg hiányokban az egyenlőtlenségeket képtelenség ennek a, e, e, ezek között a keretek között felfedezni. És az a kérdés is felmerül, hogy statisztikailag valóban megvannak az eszközeink arra, hogy a makrogazdasági egyensúlytalan, egyensúlyhiányt megítéljük-e, és hogyha nem, akkor meg jogunk van-e emiatt lépéseket tenni. Aztán a, igaza van a jelentéstevőnek arról, abban, hogy a, szabályozások, szabályozás bonyolultságát csökkentenünk kell, de nyilván nem azzal, hogy további szabályozást, további szabályokat alkatunk, illetve további koordinációt követelünk. A komplexitás komplexitás csökkentése, a bonyolultság csökkentése lenne az első és legfontosabb feladatunk. Ezzel be is fejezem, elnök úr. Köszönöm a szót. For the GUE, Rina. Köszönöm, Rina Ronyakári következik a GUE nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen jelentéstevőnek ezt a jelentéstervezetet, és köszönöm azt a jó munkafolyamatot, amelyen keresztül mentünk. Nagyon érdekes, és persze a kövek különböző oldalokról származó, egymásnak ellentmondó hozzájárulásokat hallhattunk. Nem titok, nem is akarom rejtegetni, hogy az e, a gazdaságirányításról szóló alapvető kérdésekben nem értünk egyet a legfontosabb pontokat emlteném meg ezek közül, amelyekkel kapcsolatban talán remény van arra, hogy kompromisszumot tudunk elérni. Először is még a preambulum bekezdésekben. A GUE számára mindig is fontos volt, hogy a szociális mutatókat is befogal, befoglaljuk. Meg, meg kell nézni, hogy a munkanélküliséget, a szegénységet, a munkanélküliségi segélyhez való hozzáférést, hogy befolyásolták ezek a, ezek a gazdaságirányítási intézkedések. Ezekre ugye van is statisztika. Szeretnénk tehát mindenképpen, hogyha a szociális mutatókat is magába foglalná a gazdaságirányítási rendszer. Aztán nagyon fontos, hogy bíráljuk azt a gazdasági vonalat, amely jelenleg működik, hiszen az elmúlt hónapban az, Európai, az, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése pontosan erre próbálta helyezni a hangsúlyt hogy az emberi szempont nem jelenik meg sehol márpedig az emberi jogi az alapvető emberi jogokat is igen nagy mértékben befolyásolják a gazdasági intézkedések. különösen a programországokban látjuk hogy olyan, olyan megszortási politikák voltak amelyek, amelyek a programországokban az emberek alapvető emberi jogait is sértették márpedig a parlament ezt nem engedheti meg illetve fel kell hogy hvja erre a figyelmet a jelentésben. A 22-től 25-ig terjedő cikkekben felszólítjuk a bizottságot, hogy több tényező alapján értékeljék az országok gazdasági helyzetét. Itt is kell, hogy szerepeljenek a társadalmi mutatók, tehát nem csak az összegekre, nem csak a tartozásra, az államadóságra koncentráljunk, hanem arra is, hogy a megszólítások politikája az emberek, az az, az átlagemberekre és az átlagemberek életére milyen hatással vannak. Ezt nagyon komolyan kell venni. Végül pedig a demokráciáról szóló kérdés. kérdés igenis vannak alapvető demokratikus problémák ezzel a jelenlegi megoldással, és frakciónk támogatja azt, hogy a parlament még többet foglalkozon ezzel, illetve a nemzeti parlamenteknek is nagyobb hatáskört kell itt adnunk azonban az európai intézmények között van egy sor rendkvül felesleges csata és ezért jobb lenne hogyha minél világosabb játékszabályokat álltanánk fel arra azt illetően hogy melyik intézménynek mihez van joga. számunkra is és a polgárokra is, polgárok számára is nagyon előnyös lenne ez. köszönöm szépen a szót. Thank you. Now for... Köszönöm. Marko következik. Jaj, bocsánat, a zöldek Elrontottam a frakció nevét, nem FDD, hanem zöldek. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslatokért. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nem adta be a derekát, ugye nagy a csábítás gyakran a bizottsági közleményekkel kapcsolatos jelentések esetében, hogy elégedettek vagyunk a jelenlegi rendszerrel, és akkor elégedete hátra is dőlünk, pedig a jelenlegi rendszer tele van lyukakkal, és sok a probléma, tehát örülök, hogy az előadó készen áll arra, hogy előre tekintsen. Örülök annak is, hogy a frakcióink között van egyetértés, tehát vannak témák, ahol együtt tudunk dolgozni még. A jogi kérdések is nagyon fontosak a jelentésben, több a diszfunkcióra felhívta a figyelmet, és arra, hogy a jogi keretekre oda kell figyelni még, ezeket át kell vizsgálni, fel kell vizsgálni, ez a 15-ös bekezdés és más bekezdések is utalnak erre. Sok olyan dolgot megemlítünk, ami nem működik, tehát nyilván lenne értelme annak, hogy ugye felhívjuk a bizottságot arra, hogy teljes felülvizsgálatot hajtson végre. Az előadó javaslatai közül többel egyetértünk, például, hogy a parlament nagyobb demokratikus feladatáról, ugye a ellenőrzési jogköréről, az országspecifikus ajánlások is ide tartozhatnak, bár együtt döntés van. A dokumentumok esetében azért a parlamentnek szélesebb körű feladata kell, hogy legyen, tehát a kereteket kellene felülvizsgálni úgy, hogy nagyobb legyen a demokratikus ellenőrzés, a parlament szerepe határozottabb legyen, kritikusabbaknak kell lennünk, a jelentés ezt nagyon jól megfogalmazza, de még valamit szeretnék mondani, hogy eddig a szabályok gyakorlatilag destruktívak voltunk, voltak, megpróbáltuk az eladósodottság szintjét csökkenteni, de eddig csak oda jutottunk, hogy a közszolgáltatások rendelkezésre álló költségvetést komolyan megnyírbálták a tagállamok. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy az adósság szintet csökkentsék, de hát ezzel gyakorlatilag saját maguk alatt vágták a fát. A hiány az elmúlt években csak tovább nőtt és a helyzet, az eredeti probléma nem oldódott meg. Ezt világosan ki kell jelenteni a szövegben. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a befektetés mennyire fontos. Tehát egy picit nagyobb hangsúlyt szeretnénk látni a befektetéseken. És a deficit számításakor meg kellene határozni, hogy milyen fajta befektetés számít és milyen nem. Tehát vannak olyan befektetések, amelyek fiskális jövedelmet generálnak, vannak amelyek nem. Ezeket tehát másféleképpen lehet kezelni a deficit kiszámításakor, és ez nyilván egy több éves időtartam alatt figyelembe veendő. Aztán a rugalmassági mechanizmus, hát a rugalmasságnak nincs értelme akkor, hogyha csak akkor használjuk ezt, hogyha már minden rosszul sült el, valósült el. Tehát ne csak akkor használjuk, amikor baj van, hanem már előre próbáljuk a nehézségeket előre jelezni, és a rugalmassággal elkerülni a problémákat. Tehát ne csak akkor alkalmazzuk például a rugalmasságot, hogyha már megvannak bizonyos tagállamok, amelyek recesszióba kerültek. Tehát ezt mindenképpen meg kell változtatni. A jelentés tervezetben egyébként még az is szerepel, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozó eljárást vizsgálják felül. Mi ezt teljes mértékben támogatjuk. Sokkal átfogóbb megközelítésre van szükség. Nem akarok túl sok időt elvenni. Még azt szeretnénk elmondani, hogy a scoreboardban legyenek a szociális mutatók is, tehát az eredménytábla ezek nélkül nem jól működik, ezt a zöldek megfogalmazták már ezt a véleményt akkor is, amikor a kettes meg a hatos csomagot elfogadtuk. És zárásként, ugye az előadó is említette, a gazdasági irányítási keretek hogyan foglalkoznak az adósságok átütemezésével, ezzel is külön foglalkozunk, és aztán pedig a trojka kérdése. Nyilván demokratikus közösségi keretekre van szükség, és ez váltsa fel, váltsa fel azt a szerepet, amelyet eddig a trojka betöltött. Most következik már Kováli, mondja az elnök úr. Igen, köszönöm szépen. Il relatore per... Megköszönöm én is az előadónak a munkát, és ezt a jelentéstervezetet. Elégedettek lehetünk akkor, hogyha azt látjuk, hogy még a szocialisták is felébredtek, úgymond, és egy kicsit kritikusan fogalmaznak. Az EFTD delegációja is esetleg, de a Cinquesterle delegáció is többé-kevésbé elégedett ezzel a szöveggel, de mondjuk a gazdaságirányítási mechanizmus az elmúlt években nem volt túlzottan eredményes, még a fiskális kompakt is megkérdőjeleződik. Ugye hát rögtön látni kell, hogy ez nem volt fenntartható, hiszen az adósságok újra és újra megjelennek. Fiskális szempontból ugye ez látszik, hogy milyen tagállamok vannak nehézségben. Aztán ugye divatba jött a rugalmasságért küzdeni, még Cipraszt is sikerült meggyőzni. Hát nekem az nem tetszik, hogy az output gap témájában nem sikerült többet elérni, és ez nem jelent meg a szövegben, de szerintem a jelentésből az elemző megközelítés hiányzik. Tehát az, hogy miért is jutottunk el eddig a helyzetig. Ha nem elemezzük pontosan a gazdasági helyzetet, és nem tárjuk fel, hogy melyek azok az elemek az eurozónán belüli gazdasági egyensúlytalanságok, akkor soha nem fogunk tudni jó szabályokat elfogadni. A tanács szándékát értem, ugye nyilván korlátozott az a lehetőség, hogy a vagy fiskális harmonizációt hajtsanak végre, és nyilván nem néhány hónapja akadályozzák ezt, hanem több évtizede megvannak ezek az egyensúlytalanságok, ezt látjuk, hogy a kereskedelmi mérleg hogy néz ki, ugye Németország akkora többletten találja magát most szembe, hogy már a szabályokat is érti ez. És nyilván ott vannak közben azok az országok, mint például Spanyolország, Görögország, de akár Olaszországról is beszélhetnék Portugáliáról, amelyek ugye a másik oldalon vannak. Tehát ha nem elemezzük eh, pontosan a helyzetet, és nem tudjuk feltárni a problémákat, amelyek ezekhez az egyensúlytalanságokhoz vezetnek, akkor soha nem tudunk jó megoldást eh, létrehozni. Itt számadatokról van szó. Eh, a tényekre kellene helyezni a hangsúlyt, mert különben mindig foglalkoztatási válság lesz, munkanélküliség, szegénység, és így tovább. Tehát részletesen kellene elemezni, hogy hova jutottunk idáig, és ennek alapján kérnénk az irányítási keretek felülvizsgálatát. Nyilvánvaló, hogy ez a legutóbbi intézkedés, a quantitative easing, ugye, amelyet most itt láttuk, eh, a 20% a közös kockázat, és eh, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ennek a pénznek eh, egyesítenie kell Európát, de a világ rajtunk röhög. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Most jön Szilvi Gulár. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Pervans Peresznek ezt a nagy munkát, valamint a párbeszédet. Néhány eh, megjegyzést tennék egy picit eh, furcsán érezzük magunknak, eh, magunk, eh, illetve egy, néhány sarokkövet kiemelnék, a szerződés része a gazdaságirányítás, és nyilván amikor másodlagos jogot alkotunk, akkor oda kell figyelni az elsődleges jogra is, tehát ez szerződéses szinten már ki van mondva ebben az értelemben Eh, nyilván eh, eh, megállapítható az, hogy bizonyos dolgokhoz akár módosítás is szükséges lehet. Egy kis csendet kérnék, és akkor mondanám, hogy milyen második meglátásunk. Egy olyan rendszer van, ami a szabályokon alapul, ugyanakkor nem teljes, mert Ugye vannak szabályok, és aztán a szabályokat a bíróság ér, ér, nézi meg, hogy betartják-e, illetve értelmezi. A bizottság és a tanács döntései nem lehet megfelelően támadni, ezért vagyunk évek óta egy olyan rendszerben, amikor elég nagy frusztrációt okoznak a döntések, és amikor Moszkovici úr azt mondja, hogy a szankciók az egy kudarc, akkor valóban ez így van, mert olyan, mintha nem lehetne alkalmazni egy szankciót egy tagállami szinten, a, a, a, ténylegesen nem lenne képes rá az ügyész. A, ami az államadósságot illeti, ahogy ezt az elmúlt években vizsgáltuk, és ez különösen igaz Franciaországban, többi országra nem vonatkozóan nem nyilatkoznék, eh, nincs eh, igazándiból megfelelő menedzselése ennek az adósságnak. A Franciaországban például önkormányzati szinten eh, növelték igazándiból az utóbbi időben az adósságot nagyon. A működési költségek jobb menedzselésével lehetne megoldani a problémát, akár a nagy tagállamainkban is. Ehm, és aztán van még egy másik nagy probléma. Ehm, a bizottság szövegére is reagál. Meg kéne próbálni kombinálni a strukturális megközelítést, egy olyan megközelítést, amely az egész gazdaságot kezeli, és nem csak az adósságot vagy a deficitet. E, ezért ebben a jelentésben ezt az aspektust ki kell emelni, e, akár a korrektív vagy preventív ággal szemben, amit egyébként a szerződés is szabályoz, illetve egy nemzetközi megállapodás. Lukasz úr nem érti, hogy a, hol vannak az egyenlőtlenségek. Én pedig azt mondom, hogy vizsgálja meg a szegénység helyzetét. Nagyon nehéz egyébként statisztikailag kimutatni. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Nem látok más jelentkezőt. Catch the eye, so I can give the floor to the rapporteur. Úgyhogy visszaadhatom a szót az előadónak. A jelentéstevőnek. Uh, Eliza. Yes, I, I, I, I don't want to, to, to take a lot of time in this, but I, I... Köszönöm, nem akarok túl sok időt elbenni. De azért három-négy dologra reagálnék. Az egyik az, hogy miért történtek azok a dolgok, amik történtek. Két dolog van, ami mindenképpen szembeötlő. Az egyik az, hogy léteznek gazdasági ciklusok, és amikor egy monetáris unió születik, akkor az egyes tagállamok feladják azokat az eszközöket, amelyek révén általában kezelni tudják ezeket a ciklusokat. Ezzel egy időben európai szinten nem teremtettük újra ezeket az eszközöket, és ezért van az, hogy eh, ha egy válság van egy régióban, akkor az eurozóna, mint eurozóna nem tud reagálni erre, nincsen mechanizmus arra, hogy eh, kikeveredjem csak a belső deleveraging van, ami egy fájdalmas eszköz. A politikai okoknál kifolyólag ugye van közös pénzünk, közös külpolitikai, közös külgazdasági kapcsolataink, miközben más dolgokban eltérnek a gazdaságok és ez feszültségeket eh, eredményez. Ezen túlmenően vannak kiigazítási lehetőségek, amiket tulajdonképpen úgy nevezhetünk, ahogy akarunk. Kedves kollégák, épp ideje annak, hogy megpróbáljuk ne leplezni a dolgokat. Nincs megfelelő növekedés, egyenlőtlenségek vannak, fiatalok körében nagy munkanélküliség, és komolyan oda kell figyelnünk arra, hogy valamilyen módon reagáljunk ezekre a helyzetekre. Egyes a világ más régiói már megoldották a válságot. Ugye 2008-ban kezdődött, most pedig már 2015 van. Ami a reformokat és a kiigazítási folyamatot illeti, a reformok a következményei azoknak a lépéseknek, amelyeket tettünk. Egyes tagállamokban fantasztikus eredményekről számolnak be, én azért ezeket megkérdőjelezném, mert persze egy elem, például a deficit javul, vagy a külső finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés javul, különösen amiatt, hogy az LKB e kijelentette, hogy fellép az államadóság elleni spekulációval szemben, de ugyanakkor, tehát vannak ezek a dolgok, ugyanakkor megszűnt a középosztály, megszűntek a beruházások, és eh, gyakorlatilag eltűntek emberek is, mert eh, szakképzett emberek vándoroltak ki. Erre oda kell figyelni, mert eh, Eh, a, a növekedés csak akkor lehetséges, a növekedésnek az alapjai rendelkezésre állnak. Hogyha azonban azt felszámoltuk, és elveszett eh, mondjuk egyes országokban 7, Görögországban 20%-a a GDP-nek, akkor nagyon nehéz visszaküzdeni magunkat a kiinduló szintre is ezért eh, legyünk nagyon eh, szerények akkor, amikor ezt a stratégiát sikernek minősítjük, mert eh, nem megfelelőek a válaszaink, a polgárok nem tartják megfelelőnek, és azt gondolom jobban oda kéne figyelni a kollégák, az emberek félelmeire és szenvedéseire is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm raportőr következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm minden kollégának. Azt gondolom, hogy ez egy hasznos beszélgetés volt. Számomra úgy tűnik, hogy nagyon sok összekötetési pont van köztünk, és a jelentés is koherens tud majd lenni, és nem fogunk mellé beszélni, nem leszünk önelégültek sem. Világos üzenetet kell küldenünk, de egy dolog van, amely kapcsolatban látom, hogy ellentmondás van, és nem fogom ezt eltakarni, mert ez hozzátartozik a nehézségekhez is. Stoloján ma délelőtt az Eurogroup elnökének is feltette a kérdést, hogy azért vagyunk ebben a helyzetben, mert a szabályokat rosszul alkalmazták, vagy másokból kifolyólag. Én úgy gondolom, nagyon őszintén, hogy ez a feltárása a jelenlegi a helyzetnek nem, nem megfelelő. Nem arról van szó, hogy a szabályokat rosszul alkalmazták, függetlenül attól, hogy a szabályok most bonyolultak vagy nem, illetve függetlenül attól, hogy melyik szabályokról beszélünk a hatos csomag előtti vagy utáni szabályokról, de ez egy túl leegyszerűsítő megközelítés és diagnózis ahhoz, hogy igaz legyen, és ez akadályozhat meg bennünket abban, hogy a munkánk hasznos legyen, hogyha ilyen leegyszerűsítően nézzük a dolgokat. Stoyer úr aki az Európai Bizottság fő kőgazdászának a szerepét akarja megerősíteni. Nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy körül kell járnunk ezt a kérdést. Épp e, éppen ezért én érdeklődéssel hallgatom a javaslatot, de az elemzését nem osztom, hogy a reformok jók voltak, csak rosszul valósították meg őket. Számomra ez nem tűnik elégséges maga, maga, magyarázatnak arra nézve, hogy miért vagyunk ilyen helyzetben. Eh, Eszter de Lange eh, kapcsán. Eh, én remélem, hogy egyetért velem abban, hogy ebben a sürgősségi helyzetben van egy hosszabb célkitűzés is, amely nem kevésbé sürgős, és amely nincs a négy elnök jelentésében, és úgy gondolom, hogy az a jelentés nem eh, határozza meg az utat, nem ad nekünk olyan mechanizmusokat, eh, amelyek révén eh, megér, elérjük a megfelelő eredményeket. S'il faudra, s'il faut rajouter quelques paragraphes pour le faire. Nos, hajlandó vagyok persze további részeket írni a jelentésbe, hogyha azzal közelebb kerülünk a megállapodáshoz. Estelle de Lange beszélt arról, hogy most 0% 3%, ebben a jelentésben nem ezt a vitát kell lejátszani, ugyanis ez egy olyan kérdés, amiről a közgazdások is vitatkoznak. A költségvetési szerződésben ugye 0%-os célkitűzés eh, felvetésre került. A 3%-os küszöb eh, pedig nekem inkább megfelel, mint egy olyan társadalom eh, értéke, amely beruházásokat hajt végre. Ami a Lokúr megjegyzését illeti, Én érdeklődéssel olvastam és hallgattam a megfigyeléseit. A krízis eh, jelentésre utalnék most eh, rá. Ott eh, megvilágítottuk azokat a dolgokat, amelyeket figyelembe kell vennünk a munkánk során. Azzal nem értek egyet, amikor azt mondja, hogy itt a szabályok alkalmazásával volt probléma. E, szerintem nem, vagy nem csak. E, ami pedig az adósság fenntarthatóságát illeti ezzel kapcsolatban, én már kifejeztem az álláspontomat. E, az adósság szabályok az adósság problémája az egyszerűen nem fog magától eltűnni. az érdeklődéssel fogom várni az írásbeli módosítókat, ugye egy közös feladatról, közös gyakorlatról van szó. Én azt gondolom, hogy kicsit több politikára és kevesebb szabályokra van szükség. Ha valaki ezt mondja, azzal egyetértek, így fogunk tudni előrelépni. Urtaszunk kollega, és ezzel be is fejezem elnök úr, eh, neki azt mondanám, hogy a jelentésben egy dolgot még ki kellene fejteni, hogy mi az, ami a konvergenciát eh, javíthatja az eurozóna gazdaságai között, mert eh, ugye azt látjuk, hogy erről hallgattunk eddig, és ahogy ezt már ma is mondtam, nem tudom megérteni, hogy ez miért hiányzik a bizottság elnökének eh, elemző feljegyzéséből, miközben mandátumának eh, része eh, ennek a kifejtése. Amennyiben a konvergenciában előrelépést akarunk elérni, akkor a fiskalitás kérdése nem csak Írország kapcsán, hanem más országok kapcsán is a központi eleme kell, hogy legyen az Európai Monetáris Unióról való további gondolkodásnak. Eh, Szilvi Gulár, eh, én eh, készen állok arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy hogyan lehet politikai-gazdasági kérdésekben a bírósághoz fordulni. Ugyanakkor a büntetőjoghoz való összehasonlítást nem igazán tudom elfogadni és megérteni. Eh, el kell mélyíteni tehát a vitát. Eh, ennek az a gazdasági eh, egyenlőtlenségekről szóló vitát végig kell vinni, mert ez a csönd, ami, ami ezt a területet övezi, nem egészséges. Ezek azok a gondolatok, amiket szerettem volna megosztani a kollégákkal. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm, szépen a jelentéstevőnek a záró szavait, még az ütemtervről, csak meg kell találnom a megfelelő oldalt. A módosítók benyújtásának határideje március másodika. 14 óra. Nem, 6 óra, este 6 óra. Igen, este 6. A módosítókat március 23-án, 24-én tárgyaljuk meg, április 14-én szavazunk a jelentésről, ami majd az áprilisi második számú plenárison fog szerepelni. Most akkor mindenkit megkérnék, hogy foglaljon helyet mert kezdődik a szavazás. Yes, yes, just a second. Can you take seat so we can proceed with a test, a check? Kérem szépen, hogy tartsunk egy tesztet. Nézzük meg, működnek-e a szavazókártyák. Mindenki tegye be, kérem, a kártyáját a szavazógépbe. Akkor most ellenőrizzük, hogy működnek-e a kártyák. Megnyitom a szavazást. Number of colleagues still to vote. Még egy sor kollégának be kéne helyezni a kártyáját a gépbe.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 és, és 52 kártya van. Kérem, hogy mindenki üljön le, vegyen részt a munkában. Ön is szavazott? Jó, rendben van. Akkor lezárom az ellenőrző szavazást, és kezdhetjük a munkát a rozáti jelentéssel, amely az európai szemeszterről szól. A kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük le elektronikusan. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. E Egy elnök úr, nagyon sok, sokan beszélgetnek. Jó lenne, hogyha megkérné a, nem, a kollégákat, hogy hagyják abba a beszélgetést, és üljenek le. Elnök, igen, kérem üljenek le, és egyel több néppárti szavazat volt. Kérem, hogy valaki húzza ki a kártyáját. Jó? Köszönöm, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene. Ja igen, részenkénti szavazást tartunk. Egy első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, 28-as. Kérem szépen, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 37-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva egyes envi mellette, ellene, ellenőrizzük le. Egyes envi módosító, megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes envi, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, ellenőrizzük le az MV második módosítójának második részét. Megnyitom a szavazást. Megint egyel több a néppárti szavazat. Igen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. nv 3 mellette, ellene, ellenőrizzük le az NV3-as módosítóját, megnyitom a szavazást. Egy néppárti, egy szocialista szavazattal több van. Most rendben van, lezárom elutasítva, dékompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Envi 4 es mellette, ellene, ellenőrizzük le a 4-es NV módosítót, megnyitom a szavazást. Megint egy néppárti szavazattal több van. Kettővel van több. Egy szociáldemokratával több. Még egy néppártival több van, még mindig. Még mindig egy néppárti szavazattal több van, mint amennyi lehet. Egyel több van elnézést, egyel több van sajnos. Köszönöm. Rendben, lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös envi. Mellette? Ellene? Ellene tehát, ötös envi. Tartózkodás. Elutasítva. F kompromisszum első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, ellenőrizzük le. Az F kompromisszum második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Két néppártival több van. Köszönöm, rendben. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 82-es módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük le. 82-es módosító. Megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti. Még mindig. Néppárt. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. NV 6, 6-os bekezdés. Erről nem szavazunk. 7-esről mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 101-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, leellenőrizzük, megnyitom a szavazatszavazást, 101-es módosító. Pablo, nem a saját frakciódban vagy. Lezárom a szavazást. Kérem, ne gyakoroljunk nyomást senkire. Elutasítva. 102-es mellette, ellene. Azt hiszem ugyanezzel a többséggel elutasítottuk, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-as mellette, ellene, ellenőrizzük le a 118-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. J kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 120. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 128. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 129-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV9-es mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es MV mellette ellene. Gu ellene van. Akkor el, elutasítva. NV12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. L kompromisszum szóbeli módosítása mellette szóbeli módosítással a jelentéstevőtől. Mell ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az első részről nem, rendben van, jó, akkor az M kompromisszum következik, első rész mellette, más, e, me, ellenem, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 156 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. MV13-as első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, ezt leellenőrizzük. Tehát a 13-as bekezdés MV második rész elektronikusan leellenőrizzük. Mindenki szavazzon, kérem. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. N kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. O kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 164-es mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Q mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Envi 15 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük. NV15-öst ellenőrizzük le elektronikusan, szerintem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Még öten kell, hogy szavazzanak. Nem akarnak esetleg? Ők tudják, jó. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elutasítva. Envi 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva Envi 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Envi 19 első rész, me, első rész készfeltartása mellette, ellene, Envi 19 első részéről van szó mert a GUE mindennek ellene volt, és most egyszerre megszavazza. Jó, akkor ellenőrizzük le a 19, MV19 első rész, megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti szavazat. Köszönöm, lezárom a szavazást. Ezt nem értettem, jó rendben. Második rész mellette, ellene. Nincs itt egyezés, jó, elutasítottuk. 20-as MB mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 180-as mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 180-ast, megnyitom a szavazást. kettővel több a néppárti szavazat, egyel több, még mindig. Lezárom a szavazást, elutasítva eredeti szöveg, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ennél párt ellene volt? Nem. Jó, akkor ellenőrizzük le. Eredeti szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Zárjuk le a szavazást. Elfogadva R kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 186-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 190 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 190-es módosítót, megnyitom a szavazást. még öten nem szavaztak. Egyel több a néppárti, kettővel több a néppárti. Jó, most rendben van. Lezárjuk a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 191-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Es kompromisszum első rész mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük tehát az es kompromisszum harmadik részét, tehát megnyitom a szavazást. Egyre több a néppárti, kettővel több. Még mindig egyel. Rendben. Lezárjuk a szavazást. Elutasítva. T kompromisszum. Mellette. Ó, igaza van, hiszen nem, akkor most szavazni kell? Nem, mehetünk a T-hez, tehát mellette ellene, tartózkodás elfogadva. U mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 226-os mellette, ellenem, ellenőrizzük le a 226-os módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. V kompromisszum mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. v kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 239-es mellette, ellene, ellenőrizzük le a 239-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 240 mellette, ellene, ezt is leellenőrizném, 240-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 241 mellette. Ellene. Ellenőrizzük le a 241-est is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. X kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Budget 1-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Budget 2 mellette Ellene? Ellenőrizzük le a kettest. Budget kettes, megnyitom a szavazást. Ahogy tudjuk, egy sor tőlük érkezőt nem bocsátunk szavazásra, de ezt igen, elfogadtuk. Budget 3 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 4 első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Budget 4 második részről nem szavazunk, 5-ös, budget 5-ös első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a második részt. Budget ötös. Második rész. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos bekezdés, budget, nem. A második részről szavazunk, mellette. Ellene. nincs elég kéz a levegőben, úgyhogy a hatos bekezdés második részével kapcsolatos budget módosítóról van szó, elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Egyel több a néppárti szavazat. Most lezárom. Elutasítva. Nem, elnézést, el, elfogadtuk, elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, budget mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem ugyanaz a többség, kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nem? Ellenőrizzük le? Jó. Kilences bekezdés tehát. Megnyitom a szavazást. 9-es bekezdés, budget. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes bekezdés, második rész mellette. Ellenem. Ellenőrizzük le ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 11-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es nem, 13-as második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15, bocsit, mellette, ellene, liberálisok mellette szavaznak? Rendben, mellette, elfogadva. 16-os első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szerintem világos volt, de ellenőrizzük le, ha akarják. 16-os bekezdés második része, megnyitom. Megnyitottam a szavazást. Még mindig nagyon sok kollégánknak kell szavazni. Lezárom a szavazást. Elutasítva 17-es budget mellette. Ellene. Gue ellene van. Elutasítva. Budget 18, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, ellen, mellette, ellene, ellenőrizzük le, 18-as bekezdés, második rész, budget. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Erőtesítve. Y kompromisszum. 19-esről nem kell szavazni. Én azt írtam a második részhez is, hogy nem kell róla szavazni. Jó, akkor először a 19-es bekezdés második része mellette ellene. Ellenőrizzük le, nem láttam elég pontosan. Megnyitom a szavazást. Budget 19, második rész. Úgy tűnik, hogy a hivatalos szavazó listán így szerepel, szavazni kell róla. Lezárom a szavazást elutasítva. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. AB kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. AC kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, GUE ellene van? Ellenőrizzük le a 18-as módosítót. Köszönöm szépen. Elutasítva e, első hivatkozás mellette. A hivatkozásokról szavazhatunk blogban? Mindenki egyetért ebben? Jó. Tehát akkor az összes hivatkozás 1-től 10-ig. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. AA kompromisszum mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. 11-estől 15-ösig tartó hivatkozások blogban mellette, ellene tartózkodások elfogadtuk. Végszavazás, <clears throat> név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. 40-en mellette, 20-an ellene szavaztak, tehát elfogtuk, elfogadtuk a jelentést. Gratulálok a jelentéstevőnek. Now we move to the Kylie report. Kylie jelentés következik. A Ludwigson jelentés utána jön. Először az Eva Kylie jelentés, és utána a következő. 30 second briefing time. Okay. <laughs> you change the tires. <laughs> okay. We can start con compromise. Nos, elkezdhetjük az A kompromisszummal mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene ellenőrizzük a 49-est, megnyitom a szavazást. One EPP too many. Egyel több néppárti, kettővel több néppárti képviselő van. Okay, vote is closed. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát a 49-est. Kérdés az elnök úrhoz, melyik módosítóról szavaztunk most elnök úr? A 49-esről is elfogadtuk. Most jön az 50-es. Megnyitom a szavazást. Ó, elnézést, mellette, ellene, elutasítottuk, ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük az 50-es módosítót, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. B kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 60 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tart úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 75 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. E plusz F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette ellene ellenőrizzük a 82-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az eredeti szöveg az ötös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene Hát nem látom a szocialistákat, akkor megnyitom a szavazást a 89-esről. Egyel több néppárti képviselő van. Lezárom, elutasítva. 90-es mellette, ellene, ettől. Ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 91-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük a 91-est, jó? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva az eredeti szöveg mellette, ellene Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. De hát akkor ezt megnyitom. Egyel több néppárti képviselő van. Lezárom. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellette a szocialisták részenként szerettek volna szavazni, a 108-asról külön szerettek volna szavazni, ezért szavazunk a 108-asról. Mondja az elnök úr. Apparently there is uh, this request and it's possible to be voted separately. Úgy tűnik tehát, hogy megkaptuk ezt a kérést, és lehetséges erről szavazni, ezért szavazunk a 108-asról mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 110 ugyanez, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 112 mellette, ellene, ugyanez a többség, tartózkodás, elutasítottuk, és az i kompromisszum következik, az első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, akkor az i kompromisszum második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, ellenőrizzük, a 125-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. lezárom, elutasítottuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 131 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az elkompromisszum harmadik részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Mikrofon nélküli közbeszólás. Az elnök úr válasza. Volt egy módosító, amiről nem szavaztunk című kérdése, ezt visszavonták. Tehát a 148-as következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, M kompromisszum mellette Ó, bocsánat, először az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 166 mellette ellene Elnézést, hibát követtem el, mondja az elnök úr, 169-es mellette, ellene, tartózkodás, a 169-esnél tartunk, elnézést kérek, hibáztam. Tehát a 169-est ismételjük meg, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 169-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel több néppárti van, bocsánat. Most zárom le. Elfogadtuk. Egy többséggel. 171. Mellette, ellene, tartózkodom, elfogadtuk. 172 mellette, ellene, elfogadtuk. 186 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2012 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük még egyszer a 212-est, megnyitom a szavazást. Egyre több néppárti van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 217 mellette ellene ellenőrizzük a 217-est, megnyitom a szavazást. Egy néppártival több van. Lezárom. Elfogadtuk. 224-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 218 mellette, ellene, tartózkodást elutasítva. Az O kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 183 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 184 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 185 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 192-es következik, nem. Mellette, a szobeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor a szóbeli módosító nélkül a 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 196 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 213 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 226 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 229 mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük a 229-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva egy szavazattal. 230 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 231 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 231-est, megnyitom a szavazást. Egy néppártival több képviselő van. elutasítva, 232 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 234 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 235 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 236 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 237 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, U kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 245-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 246 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 247 az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 248 mellette ellene tartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, W kompromisszum mellette Tehát W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 264 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 265 gyakorlatilag módosítók egy csoportjáról van szó, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyel több néppárti képviselő van. Lezárom, elfogadtuk. Tehát a 200 nem, az X kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 281-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 282 mellette ellene tartózkodás elutasítva, mellette, a 283-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 284-esről is szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 285 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 286 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 287 mellette, elnézést, mondja az elnök úr. Nálam a 287-es következik, visszavonták? Jó, akkor a 289-es mellette ellene ellenőrizzük a 289-est, megnyitom a szavazást. Én úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de meglátjuk. Egyel több néppárti képviselő van. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. Tehát 294-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 295 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 296 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 297 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 298 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 299 mellette ellene tartózkodás elutasítva mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 228 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. A preambulum bekezdés következik a hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hibáztam, hogy az elnök úr a B preambulum bekezdés eredeti szövege mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és az egyes kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, az első rész, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 nem, ellenőrizzük a 30-as módosítót, számomra világos a többség, de megnyitom a szavazást a 30-asról. Egyel több néppárti van. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel ellene 31-es mellette, tehát 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene tartózkodás. Ó, bocsánat, a 36-osra kellett volna ugranom, mert a 31-est elfogadtuk. Tehát a 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette az első rész ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és jön az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, és jön a végszavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Egyel több néppárti képviselő szavaz, még mindig egyel több, most jó, Lezárom a szavazást. 46 igen, 9 nem, és 5 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk az előadó asszonynak. Köszönöm. Now we put to the vote the draft. Most akkor Markus Ferber véleménye következik. Az Európai Bankhatóság 2013 évi mentesítése. Elkezdhetjük, ugye? Egyes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egy A bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás következik, géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást, de nyilván úgyis mellette szavaznak. The vote is closed. A szavazást lezárom. 46 mellette 11 ellene 2 tartózkodás, ezt a véleményt elfogadtuk, és gratulálunk a raportőrnek. Megyünk tovább, következő vélemény az EIOPA eh, mentesítése következik egyes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 1A eh, tehát az egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös bekezdés módosító mellette ellene. Ugye szóbeli módosító is van. Először a szóbeli módosítóról akarnak szavazni. Jó, tehát a szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most a 15-ös módosító a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as akkor okafogyott, sőt a többi és ugye? 23-as is? Igen. Akkor, akkor végszavazás következik, megnyitva a szavazást.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 Elfogadtuk ezt a véleményt, megyünk tovább. Az utolsó mentesítés következik. Egyes bekezdés ESMA mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös bekezdés mellette, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as eh, módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22-es pedig okafogyott az összes többi talán, akkor végszavazás következik. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Éppen szavazunk, igen. Egy EPP-ssel több van, mint kellene. Lezárom a szavazást 43 mellette, 11 ellene 4 tartózkodás. Ezt a véleményt elfogadtuk, és gratulálunk a raportőrnek. Egy percre most szükség van, mielőtt az utolsó szavazást, a Ludvigson véleményt megszavazzuk. Tehát egy perc technikai szünet következik, nem tudom miért, de egy perc technikai szünet. E, szükség van egy friss e, szocialista és demokrata listára, jó? Tehát egy, percig fel, egy percre felfüggesztem az ülést.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 We can start. Everybody's okay. Good. So we compromise. Akkor folytathatjuk, ugye? A kompromisszummal kezdjük. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók. Az SND megszavazta? Megszavazta. Akkor elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, I kompromisszum, I, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. L kompromisszum első rész Burkhardt, tessék, szeretnénk, szeretnénk visszavonni a kérésünket, ami a részenkénti szavazásra irányul, tehát az egész kompromisszumról fogunk szavazni, L kompromisszum. Az ECR az ECR is visszavonja? Nem, nem vonják vissza. Akkor kell szavazni külön. Tehát split vote lesz, tehát első rész. El kompromisszum első rész. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 196-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, M kompromisszum első rész Okay. So we have to put on roll call vote. Yeah, yeah név szerinti szavazás lesz erről, ugye? Tehát megnyitom a szavazást, M kompromisszum név szerinti. Is roll call voting committee as a, I, as a new... No, there is no rule. No, no, no. There are no rules for roll call votes. But I, of course, if someone asks, the check is, is, is the same, so we... De hát, hogyha kérték volna, hogy ellenőrizzük, az ugyanaz lenne igazándiból, tehát lehet kérni eleve, nem? So is a check. So pre- Olyan, mintha ellenőrző szavazást, preventív ellenőrző szavazás az első részről. Megnyitom a szavazást. It is open. Megnyitom. Yes. It might be unusual, but of course... Lehet, hogy szokatlan, de az eljárás a bizottságban nem engedi ugyan kifejezetten a név szerinti szavazást, de meg se tiltja. Komolyan mondom, tehát van lehetőség éppen ezért eh, név szerinti szavazásra. Eh, nem ellenőrző szavazás, nem, ez egy név szerinti szavazás. Eh, nos, én most először szembesülök ezzel. We don't have roll calls in the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 That is only a electronic approval. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elég nagy többség. Második rész következik. Mellette a szóbeli módosítóval, igen. Tehát második rész e, mellette ellene tartózkodók elutasítva, akkor a szóbeli módosítás következik az EPP és ECR mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk? Elfogadtuk. Ellenőrizni akarják?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 Okay. We don't need to make a call for objection. So if seven object, otherwise... Hogyha heten ellenzik, akkor nem, de egyébként eh, szavazás lesz. Nézzük a, szó, a szóbeli módosítóról szavazás. Szóbeli módosító szavazás, jó? Megnyitom a, megnyitom a szavazást a szóbeli módosítóról. Both is closed. Lezárom.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 a biztos benne, hogy jogi szempontból mi tudjuk korlátozni a bizottságnak a kezdeményezési jogát? Itt a szövegről szavazunk, tehát igazándiból itt most a felvetés az, mit kérdez igazándiból? Nagyon meglep az, hogy a parlament a bizottság kezdeményezési jogkörét korlátozni akarja én nem gondolom, hogy a bíróság ezt elfogadná, de ettől még szavazhatunk persze. Úgyis már a közepibe járunk a szavazásnak. Erről most már ne vitatkozzunk. Oh. Yeah. So the vote is closed. Tehát lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. So now we have to vote. Akkor szavaznunk kell a ö, preambulum bekezdésekről. Kettes, kettes preambulum bekezdés 64-es módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőriznünk kell, tehát 64-es módosító. Megnyitom a szavazást. Yeah, open the vote. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. 65-ös kiesik, 66-os eh, mellette ellene tartózkodók. Check on 66. On, vote is open. 66-os módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Zárom a szavazást. Jenna. am Ende is rejected. Ezt elutasítottuk. N kompromisszum mellette ellene. Az EPP támogatja? Igen, akkor elfogadtuk. Tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító következik, mellette, ellene. Tartózkodók. Alde, nem láttam semmit. Mellette, akkor ugye? mellette. Akkor ezt elfogadtuk. 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 72-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, 72-es módosítót ellenőrizzük. Vote is closed. Szavazást lezárjuk. Elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 78-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum, ami csak módosító egyébként, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, T kompromisszum mellette, el, mellette, T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 96-os módosító mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 97-es módosító mellette ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az egész szövegről ebben a módosított formában szavazunk, mégpedig géppel. Elnézést egy pillanat. Uh, uh, it's four, not seven. It's four members. The, Because uh, it's four. Is the, text in roll call vote. The vote is open. Tehát az egész szöveg név szerinti szavazás. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 38 in favor. 38 mellette, 16 ellene, 5 tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. Our... Tehát ezzel be tudjuk rekeszteni ezt a, az ülésünket. Csütörtökön a pénzpiaci alapokról beszélünk 9 órakor, egy eh, szavazunk 9 órakor. Kérem, hogy legyenek ott, mert az is egy fontos szavazás lesz, ezen pedig lezárom az ülést. Köszönöm.